kettős pontja szerint ezt a jogi szakbizottságnak utaljuk át ezeket a bejelentéseket. Lara Komi asszony kérte a parlamenti mentességének megerősítését, valamint Gabriel Arbeltini asszony is hasonló kérelemmel élt. Ezeket a kérelmeket is továbbítjuk a megfelelő cikkek szerint a jogi szakbizottságnak. A zöld frakció